Következik a Grisbeck jelentés az ártatlanság védelméhez fizető jog a büntető eljárásban a védelem jogainak az erősítése. Megadom a szót a raportőrnek Grisbeck asszonynak. Madame la Présidente, Madame la Commissaire. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, Elég késő van már, de mégis nagy örömmel beszélek erről az irányelvről, az ártatlanság védelmének a kérdéséről. Hónapok óta foglalkozunk ezzel, és sokszor nehéz tárgyalások után végül is sikerült megállapodásra jutnunk, ami véleményem szerint egy jó megállapodás, hiszen ambiciózus szöveg született, jogalkotási szöveg a büntetőjog területén az összes európai polgár érdekét szolgálja a védelmi jogok erősítése. Világos mandátumot kaptunk, és nagyon egyértelmű a parlament álláspontja, követelték a gyanúsítottak és a vállalatok jogainak az erősítését, valamennyi európai polgárjogainak az érdekében, és a harmonizáció során inkább felfelé, mint lefelé akartunk menni Mielőtt a jogerősítélet születik, senki ellen nem szabad vádaskodással élni, médiában, sajtóban. A Charlie eset kapcsán például meggyanúsítottak egy fiatal gimnazistát, hogy részt vett a merényletben, holott ő közben matematika órán ült, de a médiában már mindenütt megvádolták, holott teljesen ártatlan volt, bemocskolták a nevét, ami egy nagy traumatikus borzalmas fájdalmas dolog volt számára. Az ártatlanság védelmének a tiszteletben tartása ezért rendkívül fontos. Mielőtt nem születik jogerős ítélet, senkit nem lehet bűnösnek, vétkesnek kezelni. Itt beszéltünk a parlament győzelméről, hiszen egy új cikk is született arról, hogy hogyan kell képviselni a gyanúsítottakat a meghallgatások vagy kihallgatások során hogyha rács mögött lehet-e bilincs, megbilincselni, vagy mondjuk rabruhát kell, vagy lehet-e a fogvatartottakra adni, tehát hogy ezzel is jelezve, hogy szinte már bűnösnek tekintik. Ez teljesen szembe megy az ártatlanság vélelmének az elmével, tehát nem szabad így bemutatni a médiában, rabruhában vagy bilincsben a gyanúsítottakat vagy vádlottakat és hogyha kételj merül fel a védkességgel szemben, mit mindenképpen a gyanúsított számára pozitívan kell ezt értékelni, és volt olyan törekvés is arra, hogy a bizonyítási terhet fordítsák meg adott esetek, esetben, de ez számunkra egy vörös vonal volt, és végül is sikerült elérni azt, hogy csak nagyon-nagyon kevés esetben kerülhet sor a bizonyítási teher megfordítására. Azután itt van a hallgatáshoz fűződő jog, ez is egy abszolút jog, és úgy tűnik, hogy ez is világos. Vannak olyan esetek, kivételek, amikor a, különösen fontos eh, a vádlott vagy gyanúsított részvételhez fűződő joga a tárgyaláson. Itt is sikerült érvényesíteni a szempontjainkat. Eh, az is nagyon fontos, hogy nem fogadhat be a bíróság olyan bizonyítékokat, amelyeket eh, az alap az vélemével kapcsolatos fontos pontok megsértésével gyűjtöttek, tehát akár az önvállalra kötelezés tilalmát is még meg kell említenünk. Köszönöm szépen, Jurova Elnök asszony, tisztelt képviselők, szeretnék gratulálni és köszönetet mondani Grisbert asszonynak, illetve az árnyék jelentéstevőknek az elvégzett munkáért aminek köszönhetően sikerült, lehetővé tették, hogy gyorsan megállapodjunk ebben az irányelben. A célkitűzésünk az volt, hogy az ártatlanság vélelme valóban érvényes legyen. Valamennyi tagállamban ez az irányelv meg, megerősíti a tisztességes eljáráshoz való jogot, illetve az ártatlanság vélelmének alkalmazását az Európai Unióban. Az ártatlanság vélelmével kapcsolatban nagyon sok különbség van az Európai Unióban. Nagyon gyakran, túl gyakran elítéli a tagállamokat az Európai Emberi Jogi Bíróság, ennek döntései is ugyanezt igazolják. Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata is azt mutatja, az irányelv például a bűnösségre való nyilvános hivatkozást tiltja, a bizonyítás terhe, a mindig a vádat terheli, és a hallgatáshoz való jog, illetve az irányelv azt a jogot is harmonizálja, hogy a vádlott jelen lehet a tárgyaláson, ez a tisztességes eljáráshoz való jogot erősíti. A bizottság ez a kompromisszumhoz két nyilatkozatot tenne, pontosítást szeretnék megfogalmazni a hallgatáshoz való jogról, illetve, hogy az ember saját magát ne inkriminálja. Ez megint megint csak visszatérnék a bizonyítás terhéhez. A bizottság sajnálja, hogy eredeti javaslatából kivettek egy mondatot. Az volt az aggályunk, hogyha létezik ilyen vélelem a tagállamokban, akkor nagyon fontos, hogy a szerepeljen az irányelv szövegében, annak érdekében, hogy valamennyi biztosítékot sikerüljön garantálni. Az általános kompromisszum ezzel együtt nagyon kielégítő az irányelvben szereplő standardok Európai Uniós jogszabályá válnak. Az Európai Bizottság e irányel végrehajtását a tagállamokban nyomon fogja követni, és biztosítja, hogy a gyakorlatban ezt az irányelvet megfelelően végrehajtsák. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gál képviselő következik. Thank you, Chairman. Uh, Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, kollégák. Szeretnék köszönetet mondani és gratulálni Natalie Grisbeck kolléganőmnek. Kitűnő munkát végzett ezzel a nagyon fontos és bonyolult fájlal kapcsolatban. Az ártatlanság vélelme a tisztességes eljáráshoz való jog nagyon fontos eleme. Ez a jogszabály, amiről szavazni fogunk, nagyon jól hozzájárul az Európai Unióban a tisztességes eljáráshoz való jog eh, garantálásához. Néppárt járnyék jelentéstevőként nagyon örülök ennek a kiegyensúlyozott dokumentumnak. Nagyon fontos volt ugyanis a gyanúsítottak és a vádlottak jogainak érvényesítés kérdése, megerősítve az ártatlanság vélelmének elvét. Nagyon örülök, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott kompromisszum született, amely minimum szabályokat határoz meg a jogi eljárásokban, amelyeket, hogyha végrehajtanak valamennyi tagállamban, az hozzá fog járulni a közös jogrendszerünk hatékonyságához Európában. Köszönöm szépen. Szippel asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ártatlanság vélelme nem magától adódó eleve érvényesülő jog a amúgy is demokratikus tagállamainkban? Állítólag igen, de 2007 és 2012 között mégis az Európai Emberi Jogi Bíróság 26 esetben kellett, hogy megállapítsa, hogy ezt nem tartották be 11 tagállamban ezt az elvet. És nem csak az ártatlanság vélemét kell megerősíteni, hanem a tanácssal folytatott tárgyalások során azt is hallottuk, hogy az ön magára való terhelő bizonyíték kinemondásának a tilalmát is megsértették. Nem a vádlottnak kell bizonyítani, hogy ő nem bűnös, hanem a vádnak, hogy ő az. Tehát a megvádolt személyeket gyakran ilyen helyzetbe hozzák, sőt eleve Európában rács mögött hallgatják ki őket, vagy lábukon lánccal. Tehát az európai együttműködés a rendőrségi, bírósági eljárásokban azt követeli, hogy újra megerősítsük, megállapítsuk a vádlottak alapvető emberi jogait, és akkor még nem beszéltünk a perköltségek igazságosabb viseléséről. Tehát az ártatlanság vélelme és más eljárás jogi kérdésekben sajnos szükség volt erre az új szövegre, ez egy jó kompromisszum, de a legjobb jogszabály sem ér semmit, hanem alkalmazzák. Ezért, bár most nincs itt a tanács, nagyon reméljük, hogy a tagállamok majd ezt az elfogadott új szabályt alkalmazni fogják. Ujazovszki úrnak adok most szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, köszönöm Gizbek asszonynak, hogy ezt a jelentést megírta, és ezáltal is erősödik az ártatlanság véleménynek elve. A jelentés kiegyensúlyozott, kompromisszumos, széles körülön támogatott, és egyben új perspektíváit nyitja meg az egyébként már eddig is létező európai jogi alapelveknek és tagállami alkalmazásuknak. Lengyelországban, amikor szabad országá váltunk a kommunista elnyomás után, a büntető jogot azonnal az ártatlanság vélemével egészítettük ki, és alkalmazzuk is azt, de valóban a végrehajtásban van és lesz is még mit tenni. A három oldal egyeztetés után elutasítottunk minden további módosítót, hiszen ezek alásnák a már korábban kialakított kompromisszumot, az egész eljárást alásnák, ezért az ECR a jelentést abban a változatában ö, támogatja, amelyben azt azt, hogy megírta, vagyis a oldal egyeztetés utáni ö, közvetlen formájában. Az utána benyújtott módosítók számunkra nem elfogadhatóak, és a hatékonyságát a büntetőjognak csökkentik. Várunk egyébként további irányelveket ezen a területen, polgáraink szempontjából nagyon fontos lenne a terrorizmus elleni irányelv megjelenése. Reméljük, hogy ez minél hamarabb megszületik. Következő képviselő Albrecht úr lenne, de őt nem látom. Patton úr. Ez a jelentés évszázadok óta az angol common law-ban meggyakeresedett elvekre épül. Ilyen az ártatlanság vélelme, a hallgatáshoz fűződő jog, az önvádra kötelezés tilalma, a saját tárgyalásommal a részétel joga. De ironikus, hogy a parlament ezeket az elveket elvetette, amikor az EU jogi instrumentumát fogadja el. Az ártatlanság vélelme legalább 8 évszázada része ez a common law-nak. Ugyanakkor sokszor külföldi országban zárnak börtönbe embereket bizonyíték nélkül. Ez már önmagában szembe megy az ártatlanság vélelmével az angol parlamenti képviselők elsődleges felelőssége, hogy saját honfitársaik szabadságát és jogát védjék meg, ahelyett, hogy itt ilyen szégyenletes módon lépnének fel. Köszönöm szépen! Le Breton úr lenne a következő, de látok egy kék kártyát. Köszönöm, elnök asszony. Hajlandó válaszolni a kék kártyás kérdésre? Szívesen válaszol rá? Beten úr. Igen. Jó, akkor Poszpisil úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagy figyelmel hallgattam az előttem szóló képviselő társamat. Van az európai elfogató parancs, és ez teszi lehetővé azt, hogy más tagállamba átadjanak letartóztatottakat. Vannak minimum standardjaink a büntetőeljárás területén is, és ezért kell és kell átadni egyik tagállamból a másiknak. Nos, az európai elfogatási parancsnak köszönhetően olyan országok, mint Görögország embertelen körülmények között tartottak, zártottak börtönbe honfitársainkat, és mikor utána megvizsgálták a bizonyítékot, úgy döntöttek, hogy ez nem elfogadható, és ezért nem került sor a kitoloncolásra, a kiadatásra Biztos vagyok abban, hogy az európai elfogadó parancs eh, helyett, illetve remélve azt, hogy Nagy-Britannia ezt el fogja utasítani, csak eh, valódi bíróságok által alaposan megvizsgált bizonyítékok alapján lehessen valakit letartóztatni, illetve kiadni, ezt meg az előtt sohasem. Le úr. Köszönöm, elnök asszony. Az ártatlanság vélemény alapjog. Franciaországnak, az Európai Uniónak ezt nem kell továbbá védenie. A 89-es cikket semmilyen irányelv nem írja fölül, és a büntetőjog eleve a tagállamok kompetenciája. Az Európai Unió pedig amúgy is képtelen a saját elveit érvényesíteni. A Arrest Warrantről szóló irányelv is ilyen, ahogy a kollégám is elmondta, ez felülírja végül is az ártatlanság vélelmét, tehát önmagával van ellentmondásban az európai jog. Ez nagyon aggasztó. Le lehet valakit fogni egy gyanúsított úgy, hogy semmilyen információ, vád, emlés nem történik ellene az elvek területén tehát egyre rosszabb irányba lépünk. Az Európai Unió nem más, mint egy lobby szervezet, amely a külföldi érdekeket szolgálja ki, és nem a saját jogainkat védelmezi meg. Mussolini ennek adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Löbreton kolléga elmondta, hogy már létezik az ártatlanság vélelme, nos Olaszországban is van olyan helyzet, ami az ártatlanság vélelmét támogatja, ezért nagyon fontos ez az irányelv, és főként a jogok egyensúlyára gondolok most a vád és a védelem között. Olaszországban például arról szólnék, amit főként a kölni nők védelme érdekében szeretnénk tenni. Nagyon gyakran a védelemnek kevesebb védelem jut mint az e, elkövetőnek, a vádlottnak. Ezért azt szeretném, hogyha ezt minimum szabályként alkalmaznák, olyan minimum szabályként, amelynek növelni kell a fontosságát valamennyi Európai Uniós tagállamban, annak érdekében, hogy növekedjék az a bizalom, amelyet az igazságszolgáltatási rendszerekbe kell vetni. Itt elsősorban nem, elnök asszony, másfél percem van, úgyhogy kérem ne kezdjenek alapálni. Ezért nagyon fontosnak tartom továbbá azt a kérdést, hogy hogyan adnak hírt a vádlotról. Figyelembe véve például a médiában való megjelenését, ami pedig a vádlott és a gyanúsítottat illeti, a az eljárás során semmikor nem lehet már bűnösként bemutatni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon köszönöm Grészbek asszonynak ezt a kitűnő munkát. Az ártatlanság véleme jogállamiságnak egy nagyon fontos elm, azonban hiányoznak még bizonyos jogi garanciák, például hogyha olyan kényes témákról beszélünk, mint például a mafia elleni küzdelmekben a lefolytatott eljárások kölcsönös elismerését illeti. Nagyon fontosnak tartom, hogy figyelembe vegyék azokat a javaslatokat, amelyeket részben magam is beterjesztettem, annak érdekében javítsuk a szöveget, főként például olyan kérdéskörökben, mint a bizonyítás terhe, a kényszerítés használata, erőszak használata, illetve az ítéletek kölcsönös elismerése. Kielégítő és kiegyensúlyozott megoldásokra lehetne jutni ezzel, az európai bíróságokhoz való fordulása pedig javíthatók lennének azok az európai gyakorlatok, amelyeket hozzá kell igazítani a rendszerünkhöz. Cseptovszki képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony. Szimbolikus tény, hogy itt ülünk most, és erről az irányelvről beszélünk, miközben ön maga is tudja, hogy a cseh köztársaságban nem érvényesült az ártatlanság véleme, egy cseh NGO-t meghurcoltak, és örülök, hogy ön komolyan veszi ezt a dolgot. Miért kell ezt az irányelvet újra alkalmazni, alkalmazási szabályokat létrehozni? Ezt az elvet régóta és mindig automatikusan figyelembe kellett volna és kellene venni. Egy európai ország sem szabadna, hogy megsértse azt, nincs itt mit szabályozni. Ez mindenkinek a joga, az egyik legalapvetőbb jog az igazságos bírósági eljáráshoz való jog. Az Európai Uniónak az ártatlanság vélelmét fenn kell tartania, garantálnia kell, és inkább az a feladat, hogy felügyelje, hogy érvényesül. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Elnök asszony. Az Európai Unió intézményei mindig is sikra szálltak az emberi jogi egyezményekben meggyökeresedett elvek betartása mellett tagállamok is és az európai intézmények is ezt nagyon komolyan veszik. Szükség van ezeknek az eljárási szabályoknak a konszolidálására nagy kihívás jelentett, hogy egy eljárásban hogyan lehet az összes jogot biztosítani, hiszen különböző jogrendeket működtetnek a tagállamok. A bírósági a kölcsönös elismerésének az elve alapján a tagállamok természetesen kötelesek együtt működni az Európai Unióban. És ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy legyenek közös minimum eh, standardok eh, a tisztességes eljáráshoz fűződő jog kapcsán, a büntető eh, jog területén. Nagyon fontos, hogy a gyanúsított vagy vádlott ügyvéd segítségét kérhesse, hogy kommunikálhasson harmadik személyekkel, akár a konzuli hatóságokkal, hogyha szabadság elvonással sújtották. Az irányelv elfogadása garantálhatja a tisztességes eljáráshoz fűződő jog biztosítását, és hogy nem lehet senkit bűnösnek tekinteni, amíg bírósági jogerősen nem mondta ki ezt. Harif úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ártatlanság védelme a minden demokráciában a büntető eljárás jog egy sarokköve. Itt Európában egyedülálló lehetőségünk van arra, hogy az egész világ felé demonstráljuk, hogy hogyan fejlődtek a vádott gyanúsítati jogok, a védelem jogai a eljárás egész során, tehát attól a pillanattól kezdve, hogy meggyanúsítanak valakit, egészen a jogerősítélet megszületéig ártatlanak kell, kell vélelmezni a gyanúsított, tehát vagy azt, akit megvádolnak valami bűncselekmény elkövetésével. Ez az egész eljárás idejére vonatkozik. Egy Másik fontos elem az irányelben az, hogy a közhatóságok nem mutathatják be úgy a gyanúsítottat, mintha az bűncselekmény követett volna el a médiában sem mindaddig, amíg a bíróság nem mondta ki a bűnösségét. Nem szabad bűnösként bemutatni, mert ez a közvélemény percepcióját is befolyásolhatja. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a gyanúsított mozgás szabadságát ne lehetne korlátozni, amikor erre szükség van. Úgy gondolom, hogy az európai minimum szabályok az ártatlanság vélelmével kapcsolatban garantálják majd a tisztességes eljárást és a kölcsönös elismerés, a bírósági határozatok kölcsönös elismerés elvének betartását. Elnök, a KCDI-ban három hozzászólónak tudok szót adni, Kelly úr az első. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan az ártatlanság vélelme még a bűnösség megállapítása előtt a demokrácia egy alapelve, és nagyon fontos, hogy, és helyes, hogy ezt kihangsúlyozzuk. Minden esetben észrevehető ez. Nagyon nehéz időnként megítélni például az elmúlt években amikor a gazdasági recesszió miatt bizonyos emberek nagyon népszerűek, mint például az ingatlanfejlesztők, bankárok, vagy akár a politikusok megvádoltak minket olyan bűncselekményekkel, amelyek a médiában úgy jelentek meg, mint állítólagos bűncselekmények nagyon gyakran ezeket az embereket meghurcolták a médiában, bűnösként állították be. És valószínűleg sokkal rosszabb helyzetbe kerültek, mintha csupán bűnösnek, bűnösségüket kiáltották volna, és börtönbe zárták volna őket. Ezért nagyon fontosnak tartom ennek az elvnek a védelmét. Köszönöm szépen. Következő képviselő. Az της αθωότητας ahhoz, hogy megerősítse az ártatlanság vélelmét, előrelépést jelent az alapvető emberi jogok védelme irányába. Nagyon fontos világosan megfogalmazni, hogy az ártatlanság vélelme ezen irányelv értelmében vonatkozik a különböző közigazgatási eljárásokra is, amelyek mellékesen zajlanak, mint például a hivatalnokok jogai. Ezért világosan kell fogalmazni, hogy amit akarunk, az az, hogy az ártatlanság vélelme az alapvetően fontos és szükséges intézkedések között szerepeljen a büntetőjogi eljárásokban, illetve hogy olyan esetekben, amikor felmentik az adott személyt, akkor is len, legyen meg az ártatlanság vélelme, amit említik, amint említik azt a irányelvben ez a jogi hatóságok közvetlen cselekményéből kell fakadjon. Kinye. Köszönöm szépen a szót. Csak egy gondolatot szeretnék megfogalmazni. Úgy vélem, hogy néha szükség van a harmonizációra a tagállamok között, a jogalap tekintetében, de ebben a témában szerintem nem ez a helyzet. Én voltam már igazságügyi miniszter, pont akkor, amikor az európai elfogadási parancsot bevezették, és nekem is volt negatív tapasztalatom a kiadatási eljárásokkal, hogy Európán belül sem egyforma a védelme a vádlottaknak, így nem lehet alkalmazni a kiadatást sem jó lelkiismerettel. Örülök, hogy az előadó ezt a témát is most tárgyalja, és különösen, hogyha EU tagállamok egymásnak adnak ki vádlatokat, akkor egyértelműen ugyanazt a védelmet kell biztosítani ezeknek. Most Jurova biztos asszonynak adom meg a szót. Tisztelt képviselők, az általanatlan, vélelmeiről szóló irányelv az igazságügyi együttműködéshez tartozó témakör, és a tolmásolásról, fordításról szóló irányelvvel a 2010-es, 2012-es jogászhoz, ügyvédhez való joggal együtt került most áttekintésre. Kérem, hogy szavazzák meg javaslatunkat holnap, amelyben egyébként a karácsony előtt gyermekek védelméről megfogalmazott és megállapított szabályok is benne lesznek, illetve a következő javaslatunkban remélem, hogy a konstruktív szellemiség fogja jellemezni együttműködésünket. Most Grízbök asszonynak adom vissza a szót az utolsó szó Köszönöm, elnök asszony. Néhány szóban köszönöm egyrészt a kollégák hozzászólásait, amelyekből én azt gyűrtem le, hogy a nemzeti jogalkotások közelítése, teljes harmonizációja az ártatlanság vélelme tekintetében elengedhetetlen volt, hiszen Európában is megsértették ezt a szabályt sok esetben, és most egy emberi alapjogot tettünk vissza a helyére, mentettünk meg, az önkényes eljárásokkal szemben védjük meg a polgárokat, és így magát a demokráciát. De ez nagyon fontos, hogy ezt mondjunk, és hogy erről ö, nagy támogatottsággal megegyezzünk, mert ö, itt a demokrácia egyik pilléréről van szó, és az európai térség hitelességéről is hosszabb távon. A briteket nem hatotta meg ez a megközelítés, ők továbbra is támadják a szöveget, végrehajtatatlanak, ellentmondásosnak tartják, de a jogászok többsége itt megállapította, hogy ez nagyon is szükséges és kiegyensúlyozott jogalkotás. Az eljárási jogot európai szinten fejleszteni kell, pontosítani kell, meg kell védeni, és elegen akarjuk Európában azt, hogy egységes, koherens, betartott és tisztességes szabályok érvényesüljenek szerencsére. Szívemből köszönöm az árnyék előadó támogatását a munkám során nagyon sokat dolgozott ő is, és sokat segített a szöveg megalkotásában, és Jurova asszonynak is, aki a bizottság részéről mindig figyelemmel kísérte, hogy hol tartunk, segített minket, és a tanácsnak is a ö, lett és luxemburgi elnökségnek, akik alatt a véglegesítés megtörtént, és mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a jó eredményhez, amelyről előbb mondhatom, hogy jó eredmény, hiszen várhatóan holnap nagy többsége meg fogjuk szavazni azt, ami hát várható is volt, mert a ártatlanság vélelme olyan emberi alapjog, amelyet Európában érdemes és meg is kell védeni. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a vitát lezárom, a következő napi rendi pontunkra térünk át. Közös vita belső piaci harmonizáció témájában. elnök asszony. Mivel igen késő van, ezt a vitát már több órája folytatjuk. Szerettünk volna részt venni a spontán felszólalásokban. A következő vitában mit fog tenni? Három embernek fogja megadni a lehetőséget a spontán hozzászólásokra, vagy sem? Ez nagyon fontos számunkra, mert ellenkező esetben akkor nem maradunk itt, nem várunk hiába. kérem, hogy tájékoztasson arról, hogy hogyan fog eljárni. Az elnök döntése, hogy hány spontán hozzászólásra ad lehetőséget. Köszönöm szépen, tehát akkor folytatjuk a Ford jelentéssel kezdtünk az egyéni védőeszközökről, aztán ott van a Stiller jelentés gázüzemű berendezésekről, illetve a López Isturizvájt jelentés a kötélpálya